Cari colleghi, kedves kollégák! Az Európai Parlament február 13-án megszakított ülését most folytatjuk. Azt kérem a képviselőktől, mivel nem lesz tugik tele a terem, ezért kérem, hogy legalább egy-egy helyet hagyjanak ki, és úgy üljenek le, az egyértelmű egészségügyi intézkedések miatt. Február 13-ai üdés jegyzőkönyvének az elfogadása. A jegyzőkönyvet kiosztottuk. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Néhány bejelentésem van. Matt Carty képviselőt az ír nemzeti parlament képviselőjébe választották meg. Ezért az Európai Parlament tudomásul veszi azt, hogy megszűnik az ő képviselősége 2020. február 8-ával. Az ír illetékes hatóságok jelezték, hogy Chris McManus-t jelölték képviselőnek az Európai Parlamentbe, mert Kárti képviselő helyett március 6-ai hatállyal üdvözöljük az új kollégát a parlamentben és a parlament szerveiben a ügyrendi szabályok szerint vehet részt a munkában. A szocialista, a Rinyú és a zöld frakciók jeleztek néhány módosítási döntést, bizottsági és delegációs tagságokról van szó. Ezek a döntések szerepelni fognak a mai ülés jegyzőkönyvében, és a mostani bejelentéstől hatályosak elnökök bizottsági elnökök konferenciája tájékoztatott arról, hogy semmilyen ellenvetést nem kaptak az Agri szakbizottság azon javaslatával kapcsolatban, hogy ne legyen ellenvetésünk a 111-es cikk 6-os bekezdése szerinti felhatalmazás alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban. Az ajánlás szerepel a plenáris ülés honlapján, hogyha 24 órán belül egy frakció sem, illetve az minimális küszöböt elérő képviselők, képviselők száma nem ellenzi ezt a javaslatot, akkor elfogadottnak tekintjük, hogyha nem, akkor pedig szavazni fogunk erről. Most átérek a napirendre. E Kedves kollégák, ahogy múlt csütörtökön ezt közöltem önökkel, ezen a héten a plenáris ülés kivételesen Brüsszelben szerveztük meg, Viszmajorokán. Ezt a döntést annak alapján hoztam meg, hogy az orvosi szolgálat egy jelentést készített, a parlament orvosi szolgálata. Részletesen elemezték a COVID-19-es koronavírus járvány terjedését. Ennek alapján megalapította az orvosi szolgálat, hogy a Strasbourgba történő elutazás a plenáris ülés megszervezése érdekében sokkal nagyobb kockázatot jelent az egészség és a helyi lakosság egészsége szempontjából, mint hogyha Brüsszelben kerül sor az ülésre. Ezért tudomásul vettem, hogy nem álltak fent azok a szükséges feltételek, amelyekkel az összes résztvevő plenáris résztvevő biztonságát garantálni tudtuk volna. Azt a döntést, hogy Brüsszelben szervezzük meg ezen a héten a plenáris ülést, abban a szellemben hoztuk meg, hogy folyamatosan tudjuk biztosítani a parlamenti munkát, és a jogalkotási munkát ne szakítsuk meg. Szeretnék köszönetet mondani a francia hatóságoknak, és mindazoknak, akik szerepet játszottak ebben a folyamatban az együttműködésükért. Szeretnék köszönetet mondani a parlament adminisztrációjának is, amely hetek óta követi figyelemmel ezt a témát. Nehéz időszakot élünk az intézmények szempontjából, és mindenkinek, minden képviselőnek, minden frakciónak fontos kell, hogy legyen, hogy megvédjük a parlamenti tevékenységet azért, hogy a demokratikus életünket tovább tudjuk folytatni. A kormányok és maga az Európai Unió is áldozatokat kérnek az állampolgároktól, és minket is fölhívtak arra, hogy adjunk jó példát. Mindent meg kell, hogy tegyünk, mindaddig, amíg lehetséges, és amennyire lehetséges, hogy biztosítsuk a jogalkotási munka és a költségvetési feladatok folyamatosságát a COVID-19 ellen harccal kapcsolatban is döntéseket kell, hogy hozzunk. A gazdaságot nagyon súlyosan érinti ez az egész jelenség. Az is fontos, hogy folytassuk a munkánkat a Green Deal a migráció témájában, a éves pénzügyi keret témájában is. Mindenek alapján fontos, hogy helyünkön maradjunk közel kell, hogy álljunk azokhoz a kollégákhoz, akik a vörös zónában vannak és nem léphetnek onnan ki. Azokkal, akiknek, nem, akiknek a számára nem állnak ugyanazok a lehetőségek, ezért a hatóságok ajánlásait kérem, hogy mindenki tartsa be, ugyanakkor vegyék figyelembe azt a lehetőséget, hogy maradjanak Brüsszelben azok, akik itt vannak, hogy, és a lehető leg alacsonyabb szintre korlátozzuk az utazásokat. Tudjuk, hogy az utazások, ahogy ez egyébként be is bizonyosodott, aggályosak az európai parlamenti mandátumokat kell teljesítenünk, és köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik Európában, a világban a feladatukat ellátják, napi feladatukat, azért, hogy korlátozni lehessen a betegség terjedését. Meg vagyok győződve arról, hogy felelősséggel és büszkén képesek leszünk fellépni ezen kihívással szemben. Ezen okok miatt ma összehívtam egy rendkívüli elnöki konferenciát. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az együttműködésért, az együttműködési szellemért, amit bizonyítottak eh, ennek a témával, ennek, ezzel a témával kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy módosítjuk a végleges napi rendet ezen a héten az alábbiak szerint. A márciusi plenáris hét összesen csak a holnapi napból fog állni, március 10-e kedd, és a következő módon épül fel 9-12 óráig. A tanács és a bizottság eh, jelentése a koronavírus járványról. Természetesen mi azt akarjuk, hogy a parlament legyen jelen, legyen aktív szereplője ennek a harcnak. Délután 15 órától 18 óráig Európai Tanács és Bizottság jelentése az Európai Tanács 2020. február 20-ai rendkívüli üléséről a többéves pénzügyi keret témájában. Ebben a témában a parlament egy fontos szereplő. Ezt követi pedig a tanács és a bizottság közleménye a migrációs helyzetről, a görög-török határon, és hogy az Európai Unió erre milyen közös választ kíván adni. Ezeket a módosításokat a elnökök konferenciája elfogadta. És természetesen, ahogy ezt mindenki meg fogja érteni, mi azt akarjuk, hogy a parlament maradjon nyitva, működjön, de természetesen minden óvintézkedésre szükség van, és a, csak a lényeges témákra kell csökkenteni a tevékenységünket. Ezért a mostani ülést felfüggesztem, és a munkát holnap 9 órakor folytatjuk. Köszönöm, köszönöm szépen az együttműködést.